Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, nagyon sok szavazás áll előttünk. Úgyhogy, ha megkérhetem önöket, akkor legyünk szervezettek. Két és fél órányi szavazás áll előttünk tehát. Még egyszer tesztszavazást tartunk. Hiszen sokan átültek máshová, úgyhogy még egyszer meg kell nyitnunk a szavazást. Megnyitom a szavazást. Közben a tolmácsok kihasználják az alkalmat, hogy bejelentsék, hogy a mai napon a tiltakozásunk 36. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépés nem biztosítunk. Megértésüket köszönjük. Az elnök úr közben lezárta a szavazást, és rátérünk az első szavazásra a kiberbiztonsági ügynökségről. Angelika Nibler asszony a jelentéstevő, kívánna hozzászólni. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az összes frakcióból a támogatásért és a jó együttműködésért, amit hónapokon keresztül folytattunk. Nagyon kiváló volt az együttműködés, mindenkinek köszönetet mondok, és szívés köszönet illeti a titkárságot is, hiszen ő nélkülük, akik ezen hosszú időn keresztül végig támogattak bennünket, nem tudtunk volna kompromisszumokat találni, és ilyen eredményre jutni. Köszönöm szépen mindenkinek tehát, hogy ezen a nagyon fontos ügyen együtt dolgoztunk, és most várom izgatottan a szavazást. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, előadóasszony. Az ITRA szakbizottság minden ülését azzal kéne kezdeni, hogy a titkárság nélkül nem tudnánk előrelépni, úgyhogy tökéletesen egyetértek önnel. Következzen tehát a szavazás. Libe 1-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 238-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 239 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hatos kompromisszum mellette. Hatos és hetes kompromisszum együtt szavazunk ezekről, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk nyolcas kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk kilences kompromisszum mellette. Ellene, nem, ügyrendi kérdés a nyolcassal kapcsolatban, ügyrendi kérdés, Elnök úr. Tanti, molti non riescono comunque. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit, hogyha lassabban ki, ö, haladna a szavalásra, mert nem tudunk önnel lépést tartani. Én akár egy lapot is úgy látom, hogy átugrottam, nem bírtam önt követni. If you can go a Little... Egy picit lassabban legyen szíves elnök úr a szavazással haladni, mert nagyon sokan nem tudunk a módosítókról szavazni ennyire gyorsan, nem tudjuk önt követni. Oké. Okay. Rendben. Nyolcas kompromisszum. Ezzel rendben voltunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, 360 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 361 és a Libe 50-es módosítója együtt, két módosító tehát, a 361-es és a Libe 50-es, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 51-es mellette, ellene még egyszer, Imko 51-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egy eszendéssel túl sok kártya van a gépben. Még mindig egy eszendéssel túl sokan szavaznak. Most már jó, lezárom a szavazást és elfogadtuk. Ez az IMCO 51-es volt, elfogadtuk. Bacs 10 e, mellette ellene ellenőrizzük a Költségvetési Szakbizottság 10-es módosítóját is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 363 mellette, ellene, 364, nem, a 363 okafogyottá vált, mondta az elnök úr, úgyhogy a 363-as okafogyott, a 364-esről szavazunk mellette. Ellene, ellenőrizzük talán elvetettük, de azért ellenőrizzük a 364-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 365 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 366 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 367 mellette, ellene, ellenőrizzük. 367-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 368 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 369 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 370 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 54 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 55 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 371-es mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 372 mellette. Ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 372-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 374 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó. Lezárom a szavazást. Kedves eszendés kollégák, nem emelték magasra a karjukat. ...375 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. A 375-ösről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Imko 56 mellette ellene tart, ellenőrizzük. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 376 mellette ellene tartózkodás ezt is ellenőrizzük. A 376-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 377-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette. Ellene, tartóz, ellenőrizzük. A 48-asról szavazunk. 48. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 391 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ismét ellenőrzünk. 391-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 392 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 393-as és az IMCO 61-es együtt szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. Budget 12 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 53 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 394 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Budget 13 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 395 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 396 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Budget 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Budget 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 397 mellette, ellene,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 ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettővel szavazunk az 557 559 ről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 560-as mellette ellene ellenőrizzük az 560-asról elektronikusan szavazunk. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 96 mellette, ellene. Még egyszer, Imko 96 mellette, ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most két egymással megegyező módosító 563, 564 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 565 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 566 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 567 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Imko 97 mellette. Ellene. Kérem, ellenőrizzük ezt is. Nem volt világos. Elfogadtuk, lezárom a szavazást. Hát, lehet, hogy tényleg nagyon gyors vagyok, mert nem emelgetik a karjukat. 83-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 570 mellette. Ellene. Egy fél pillanat. Ha ezt elfogadtuk, akkor tovább lépünk. 83-as tehát elfogadtuk, úgyhogy rögtön a Libe 62-es következik, az összes többi okafogyottá vált. Libe 62 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 574 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 575 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 576 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük az 576-ost. And I close the vote. 84 mellette, ellene, 84. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 578 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 585 és 586 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 587 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 588 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó E103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 589 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 590 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 591. 591 együtt az Imkó 104-essel mellette mellette ellene elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Két módosító egyben 593 és az IMCO 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3 egyforma, 594, 595 és az IMCO 106, egyben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 596 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imkó 107 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 107-esről. And I close the vote. Rejected this time. Libe 64 in favor. Libe 64 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 597-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 598 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Igen, ellenőrizzük, kérte valaki, az IMCO 108-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Itt. I close the vote. Lezárom. Is accepted. Five Elfogadtuk. 599 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Imco 109 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 600-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 600, eh, 111 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Az IMCO 111-ről megnyitom a szavazást. I close the vote. Rejected. Lezárom. Elutasítottuk 602 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 604 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 606 mellette, ellene, nem. Jó, hát ellenőrizzük, ha nem volt világos, a 606-ost. And I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk, nagyon világosan látható, 607 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk, Imko 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 608-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 618 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 619 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20 bis kompromisszum mellette, ellene. Jó, ellenőrizzük akkor ezt, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 92-es mellette, ellene, ellenőrizzük még egyszer ezt is, a 92-esről megnyitom a szavazást. And I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 625 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 626 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 627 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 628 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 629 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 630 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 631 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imko 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imko 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 95-öst, megnyitom. And I close the vote. Lezárom. It's rejected. It is rejected. Elutasítottuk. 96. Sorry. That's it. Um, uh, 96 uh, in favor. 96 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Budget 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Két azonos, az IMCO 4 és a LIBE 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Budget 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, libe 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 109 mellette, ellene, ellenőrizzük a 109-est, megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. Budget 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, IMCO 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Libe 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 111 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Budget 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Libe 9 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 114 és Libe 10 egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, budget 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk? Nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük az 18 ast 118, 118. And close vote. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 120 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene elfogadtuk. Jön a Libe 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene, ellenőrizzük az 138-ast, megnyitom. I close the vote. Lezárom, és elfogadtuk. A 139-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most a hetes módosító. It was accepted, that's right. Mert a 138-ast elfogadtuk, tehát a hetes mellett ki van. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 147 mellette ellene. Ellenőrizzük a 147-est, megnyitom. And I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk 148 mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is, a 148-assal nyitom meg. And I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 149 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk most. 155 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 156 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 15-ös mellette ellene az IMCO 15-öst még egyszer. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük az IMCO 15-öst, mert nem volt világosan látható. Lezárom. Elfogadtuk. 164 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 166 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Imkó 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Imkó 17 mellette, ellene tartózkodásra utasítva, Imko 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen, ellenőrizzük, jó? A 171-esről megnyitom a szavazást. Good idea to check from time to time. Jó ötlet, hogy időnként ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. 172 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 174 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Libe 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 181 mellette ellene Ellenőrizzük a 181-es, megnyitom. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk most. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette. Ellene. 184 elfogadtuk. 186 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 188 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Imko 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192 mellette ellene. Ellenőrizzük a 192-est, megnyitom. I close the Lezárom. Elutasítottuk. Imko 26 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 193 mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ezt ellenőrizni kell, abszolút. Megnyitom a 193-asról a szavazást, és le is zárom. Elutasítottuk. 194 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt is. A 195-ösről nyitom meg a szavazást, és le is zárom. Húha, elutasítottuk. 196 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Imko 27 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 197-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva és a végszavazás következik az így módosított szövegtervezetről Név szerint szavazunk tehát, és megnyitom a szavazást. And I close. Lezárom a szavazást. És nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Az intézmény közi tárgyalások megkezdése, név szerinti szavazás, ez a következő, megnyitom a szavazást, és lezárom a szavazást. Megint nagy többséggel elfogadtuk az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatot, tehát előadóasszonynak gratulálunk, és mindenkinek, az árnyék előadóknak is és az előadónknak is köszönjük a kemény munkáját, az egész szakbizottságot tulajdonképpen köszönet illeti. Nagyon fontos ugyanis a kiberbiztonság. Most pedig asszonyom, tessék, ügyrendi kérdése van? Igen, elnézést, ugye mielőtt a plenáris ülésen a végszavazás következik, ugye most tartottuk itt a végszavazást, októberben kerül majd ez a plenárisra, és szerettem volna minden frakciónak köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, mert nagyon jól működtünk együtt az árnyék előadókkal, illetve az asszisztensekkel, és természetesen a saját asszisztensemet is köszönet illeti, illetve azt hiszem az igen kiváló, nagyértékű munkát szeretném a titkárságnak, Peter Trumpnak megköszönni, és elnökünknek is köszönetet szeretnék mondani, mert bebizonyosodott, hogy kiváló formában van, nyolc nagyon hosszas trialógus tárgyalás után, úgyhogy ehhez is gratulálok, és köszönöm szépen, kedves Jerzi, a segítségedet. Én is megköszönöm az előadónak, mondja az elnök. Egyre jobban érzem magam minden triológus után, különösképpen, hogyha hajnali négy órakor fejezzük be a munkát. Ez fantasztikus. És a televízióban mondjuk egy foci meccset is lehet nézni, amelyet az előző alkalommal játszottak, az előző nap játszottak, meg lehet nézni az ismétlést hajnali négy órakor. Most pedig, kedves Pillár, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex következik. Itt is nagyon bonyolultak voltak a tárgyalások, nyolc trialógusra került sor, és minden egyes, nem is tudom, alkalommal 3-4 órát töltöttünk el, a legutolsó az legalább 9 óráig tartott, úgyhogy ne felejtsük ezt, akkor sem, amikor a költségvetésről fogunk tárgyalni, mert annyira bonyolult lesz ez, mint ez a program, úgyhogy az ITRE szakbizottság emlékezzen erre. Nyolc nagyon kemény trialógus, nagyon nehéz vita. Köszönöm szépen a bolgár elnökségnek a sok segítséget és hát korábban persze meg kell köszönni a bolgár elnökség előtti elnökség munkáját, most meg majd a harmadik elnökség lesz, tehát gyakorlatilag három elnökség tárgyalt az Európai Parlamenttel. És akkor szavazzunk erről az ideiglenes megállapodásról a 69-es F szabály értelmében megnyitom. Vote, of course. Természetesen elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Kiváló, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk jelentéstevő asszonynak és minden árnyék előadónak. Kiváló eredménynek mondható, ez nem volt könnyű elérni. A spektrum hozzáférés például rendkívüli fontosságú, ahogy tudják, és mindent bele tudtunk tenni az anyagba, amit szerettünk volna, úgyhogy gratulálok az egész szakbizottságnak ehhez az eredményhez. Következő szavazás szintén egy ideiglenes megállapodás az elektron, Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületéről. Evzsen Tosanovski volt a jelentéstevő, és ügyrendi kérdésben most szót kér s poděkováním. Köszönöm szépen Pilar de Castillo-nak. Elnök úr, szeretném én is köszönetemet ö, nyilvánítani kollégáimnak, árnyékelőadóknak. Először is Pilar de Castillo kollégámnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos volt az összefüggést megteremteni a két dokumentum között. Köszönöm szépen a titkárságnak a kiváló együttműködés, nagyon komplex technológiai jellegű dosszié volt ez, és segítséget nyújtottak abban is, hogy a két dosszié között megőrizzük az összefüggést. Siker, nagyon nagy siker volt. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani akik segítettek technikai kompromisszumokat keresni, és gondoskodtak arról, hogy jogalkotási szempontból korrekt legyen a szöveg. Gyakran eh, hajnali háromig dolgoztunk együtt. Nagyon köszönöm mindenkinek az együttműködést. Kiváló eredmény volt ez, és Pilár engedd meg, hogy elsősorban a te munkádat köszönjem meg. Nagyon nehéz volt dolgozni. Igen, hogy az elnök, nagyon jó, hogy párhuzamosan tárgyaltuk ezt a két dossziét, és hogy egy időben tudtuk őket befejezni. Tehát az egyik, mind a két trialógus tárgyalást meg tud, be, be tudtuk fejezni körülbelül egy időben. Kiváló munka, kiváló eredmény volt ez. Jó. Akkor akkor most tehát az ideiglenes megállapodásról szóló szavazást megnyitom. And I close the vote. És lezárom. Az EPP egyel több szavazatot adott le, elnézést. Jó, most már rendben van. Megint csak nagy többséggel elfogadtuk a megállapodást. Gratulálok az árnyékrendtésevőknek is jelentéstevőnek, és a következő napirendi pontunk az energiahatékonyság. Az ideiglenes megállapodásról szavazunk, ügyrendi felszólalás lesz megint. Ugye itt kezdetben Gierek úr írta ezt a jelentést, aztán Miroslav Pohe vette át, mivel demokratikus parlament vagyunk, Hogyha mind a ketten szeretnének hozzászólni, akkor erre megadom a lehetőséget Miroszlávnak is, majd először is Edvárd kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én ügyrendi kérdést szeretnék feltenni. Szeretném ugyanis elhalasztani ezt a szavazást, mivel tartalmi fenntartásaim vannak, az energiahatékonyságról szóló rendelet tervezete egy céllal került kidolgozásra, az energia, az energia spórolás céljából. Az energiahatékonyság nem szerepel benne megfelelően. Az energia ö, takarékoskodás nem egyenlő az energiahatékonysággal. Én úgy gondolom, hogy meg kellene változtatni a szöveget, ha e-, energiahatékonyság ról beszélünk, akkor a megfogalmazást is meg kellene változtatnunk a címben is, és több helyen magában a szövegben is, hiszen azt nem lehet elfogadni, hogy az energiahatékonyság egyenlő az energia spórolással azt mondjuk, hogy 23 százalékkal, százalékkal akarunk megtakarítani az nem jelenti ugyanazt, mint hogy az energiahatékonyságot növeljük 23%-kal. Ez, tehát az energia megtakarítás az nem cél itt, nem, nem energiahatékonysági cél. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ilyen találkozókat tartunk, illetve amikor ilyen szövegeken dolgozunk, akkor hova tartunk, és nagyon kellene vigyázni az, a fogalmak összekeverésével, és hogy aztán annak milyen hatása lesz. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk ki az ellátóláncnak minden egyes tagját. Én szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe vennék ezt a megjegyzést. Köszönöm szépen, kollégám, igen, megjegyeztem, feljegyezzük, most pedig Miloszláv Pohe kapja meg a szót, aki a jelentés előadója volt. Thank you, Jersey. Good morning, Kalisa. You know, it is a bit difficult. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. kicsit nehéz helyzetben vagyok most. Ugye Gierek úr, a mi frakciónk tagja, nem tudom, hogy mit szóljak a megjegyzéséhez. Én úgy gond, szeretném minden esetre megköszönni az árnyék előadók és minden más közleműködő munkáját. Nagyon sok időt és rugalmasságot áldoztak ezekre a tárgyalásokra. Nagyon nehéz volt a tárgyalást ilyen nehezet talán nem is ö, tapasztaltam. Ö, még eddig minden esetre június végére megszületett a megállapodás, és véleményem szerint nyugodtan szavazhatunk a szövegről, a tanács, a bizottság és minden árnyék a parlamentben is megerősíti ezt. Szeretne, szeretném különösen Risztóri úr a bizottságtól, bizottság képviselőnek munkáját megköszönni, ugyanis minden trialógus tárgyaláson, minden, minden alkalommal segített nekünk, és a bolgár elnökség segítségét is ugyanígy köszönöm. Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy nyugodtan folytathatjuk a szavazást. Elnök, köszönöm szépen értem, hogy Poche úr, tehát, tehát akkor ezek szerint Poche úr, az előadó javaslata az, hogy nyugodtan szavazzunk a dokumentumról, és az előadónak joga van ehhez. Én magam annyit fűznék ehhez hozzá, hogy Gierek úr megjegyzését feljegyeztük, ez szerepelni fog a jegyzőkönyvben, ahogy minden ilyen megjegyzés szerepelni szokott. Én Miroszláv támogatlak, mert megint csak elmond, megjel, megemlítetted az Európai Bizottságot, és hogy Angelika Nibler és Pillár, valamint Evzsen is mondta, ö, hatalmas támogatást kaptunk a bizottságtól, és ezért még egyszer szeretném megköszönni a bizottságnak a támogatását, és egyébként a következő mai napirenden, szereplő témákban ugyan eh, ez a helyzet. Az összes eh, főigazgatóság részéről és a biztosok részéről is azt látjuk, hogy nagyon gyakran jelen voltak a tárgyalásoknál, nagyon nagy támogatást nyújtottak nekünk, ezért tényleg köszönöm szépen. Mindenki ezt mondja az Európai Parlament részéről, hogy a bizottság, a biztosok, a főigazgatóságok részvétele ezekben a tárgyalásokban rendkívüli fontosságú volt. Tehát energiahatékonyság, az ideiglenes megállapodásról szóló szavazás, ez következik, tehát a 69F szabály értelmében megnyitom az elektronikus szavazást. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel megszavaztuk, köszönöm szépen, tehát elfogadtuk ezt a tárgyalások során született ideiglenes megállapodást. Következő napi rendi pont a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása, átdolgozás. José Blanco López volt az előadó. Szeretnél-e valamit mondani, kedves barátom? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek, amiért ilyen kiválóan vezette a tárgyalásokat, és Elvirának is, aki a titkáság részéről támogatta a munkánkat. Nagyon szorosan együttműködtünk minden árnyék előadóval, Fedeli, Tamulának, Kelly, Henkel, Turmes, aki most már nincs itt, Paloma megemlítendő, és különös köszönetet szeretnék mondani az ő alkalmazottaiknak és asszisztenseiknek. Nagyon jó, bizalmas együttműködést tudtunk folytatni egymással. Ezen kívül Kriszt nek és asszisztenseimnek, Antonnak és Pávelnek is megköszönöm a támogatást. Kányete biztos úrnak és, és körének, valamint Paulának, Antoniónak, Francescónak és Annának, akik a biztosok, illetve a biztos munkáját segítették kölcsönös bizalom és igen konstruktív együttműködés jellemezte a munkánkat. A klímaváltozás elleni harc élharcosaiként tényleg nagyon komolyan vettük a feladatunkat, és készen állunk a következő klímaváltozási tárgyalásokhoz, és mondhatjuk, hogy elvégeztük a házi feladatunkat. Még egy ügyrendi megjegyzés, igen, uram, szavazás van, és tíz témáról szavazunk, és ezért nagyon szépen megkérném a jelentéstevőket, hogy ne tartsanak ilyen beszédeket, ahol Európában minden egyes embernek megköszönik a segítséget. Tudjuk, hogy mindenki nagyon keményen dolgozott, de én szeretném, hogyha inkább a szavazásra koncentrálnánk. Uh, thank you very much. Well, uh, well, uh, elnök. Köszönöm szépen. Igen, egy kicsit ilyen oszkárdi kiosztó feelingje van a dolognak, és lehet, hogy ez nem egészen helyes. Egyetértek, kedves képviselőtársammal, de hát mit tehetünk? Jó, akkor most a megújuló energiaforrásokból előállított energiáról szóló dosszié következik nem, máj, más díjat nem tudunk most kiosztani, tehát José Blanco López jelentése, 69F cikk szerint megint csak megnyitom az elektronikus szavazást. And I close the vote. És lezárom a szavazást. A szocialisták részéről egyel több szavazat volt, most már rendben van. Lezárom a szavazást. Kiváló, nagyon szépen köszönöm. Tehát elfogadtuk, és nyilván mindenki tudja, hogy ezeket a szavazásokat meg, fogjuk majd, meg fogjuk majd ismételni a nyári szabadság, a nyári szünet után a plenárison. Kedves barátaim, egy kicsit ö, olyan volt ez, mint ö, mintha kis szünetet tartottunk volna, nagyon komoly munka közben. Most egy körülbelül egy órás hm, szavazás fog kezdődni, készüljünk föl. Jakob Dalundé jelentéstevő munkájáról van szó, az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményekről. Nagyon hosszú a szavazólista ehhez a napi rendi ponthoz, úgyhogy hosszas lesz a szavazás is. Hát kezdjük is el. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tehát tízes. Ö, Elnézést kérek. A 132-es módosítóról is szavaznunk kell. Tehát 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tízes kompromisszum. Név szerinti szavazás, mm, mert rendesen meg kell néznünk. Tehát tízes kompromisszumról név szerint szavazunk, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Oké. Okay akkor már tovább is megyünk. A 17-es módosító és a, 10, és a 4-es módosító együtt. Mellette? Picit várok. Tehát 17-es és 4-es. 17-es és 4-es módosító együtt. Mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 154-es és 156-os együtt mellette? ellene, tartózkodás elutasítva. Ha nem fogadtuk ezeket el, akkor most a... Igen, tudom, a 155-ös következik. 155. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le elektronikusan, mert elég szoros volt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. 9-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es módosító. 177. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 178. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 108, 179 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 179-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 100, 180 mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 20-as és a 182-es módosító együtt, mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jó, ellenőrizzük le. 20-as és a 182-es módosító, két módosító együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 181 mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 183 mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. A következő négy módosítóról együtt, együtt szavazunk, 21-es, 184-es, 11-es és 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 185-ös mellette. Ellene. Ez nem világos. 185-ös. 185. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Két módosító együtt, 186-187 mellette? Ellene? Ellenőrizzük le ezt is, tehát a 186-os és a 187-es módosítóról együtt szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást elutasítva. Következő kettő is, 189 és 190-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő kettő 191, 192 mellette? Ellene? Tartózkodás, ezt is le kell ellenőriznünk, mert nem volt világos. Lezárom a szavazást. elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő kettő módosító, 206-os és 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük le 208-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő három együtt, 23-as, 29-es első rész és a 12-es mellette. Ellene. Már ellenőrizzük le ezt is. Ezt is le kell ellenőriznünk zárom a szavazást. Elutasítva. Aztán négy módosító következik, 213, 14, 15 és 16 együtt. Mellette? Ellene? Ezt is le kell ellenőrizzük, elnézést. Lezárom a szavazást. elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 220 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És akkor az összes most kiesik. Tehát néhány oldallal ezelőtt. Jó. Tehát hat módosító okafogyottá válik, akkor most a 223-as jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 225 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene, Ellenőrizzük le a négyes kompromisszumot, jó? Compromise 4. I close the vote. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 2-2-7 mellette. Ellene tartózkodás 2-2-8 mellette. Ellene elutasítottuk. 2-2-9 mellette 2-2-9 ellene tartózkodás. 229-et ellenőrizzük, a második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 2-3-0 mellette ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük ezt is. 2-3-0-át Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 2-3-1 mellette, ellene. 2-3-1 még egyszer, mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 2-3-1. Elutasítottuk, elutasítottuk elnézést. 2-3-0. És a következő megegyező volt, úgyhogy ezeket elutasítottuk. 2-3-2 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Igazuk volt. 2 33 as következik mellette ellene. Még egyszer. 2-3-3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-3-0, 2-4-0 mellette ellene ellenőrizzük a 240-eset, és lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most négy módosító következik, 241, 231, 2303 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 5 módosító, amiről együtt szavaztunk, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3 módosító, 244, 5 és 6 mellette. Ellene. Tartózkodás, Elutasítottuk. Kettő, négy, hét mellette, ellene. Ellenőrizzük. Kettő, négy, hetest. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettő, négy, nyolc mellette ellene Nem, nem látom a kezeket. Senki nem tud dönteni. Úgyhogy akkor elektronikusan szavazunk a 248-asról. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy érdemes lenne kezeket cserélniük, úgyhogy ha, ha nagyon sokat emelgették az egyiket, és már fáj, akkor most emelgessék a másikat a következő egy órában legalább. 2, 4, 9 mellette ellene elutasítottuk, 24 mellette ellene kodás, elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük. Szükséges az ötös kompromisszumot ellenőriznünk, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 257-es mellette ellene, tartózkodás, elfogad, elutasítottuk. 258 mellette ellene, ellenőrizzük ezt is. 258 bizony, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 259 mellette, ellene, ellenőriznünk kéne, mert nagyon közel állt a két tábor egymáshoz. 259, lezárom a szavazást. Elutasítottuk most, elutasítottuk. 260 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 267-es és 268-as, együtt szavazunk rók mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, elektronikusan szavazunk, kérem, a hatosról szavazzanak. És lezárom a szavazást elfogadtuk. Úgyhogy következik 269 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 271 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 273 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 275 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene ellenőrizzük a 27-est. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 11-es kompromisszumot nem fogadtuk el, úgyhogy a 12-es kompromisszum okafogyottá válik. Ezért a 7-es kompromisszumra lépünk tovább, Erről elektronikusan szavazunk. A hetes kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 282 mellette. Ellene. Kérem ellenőrizzük elektronikusan. 282 2. 282 elektronikus ellenőrzése. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 284-es, következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Senki nem emeli a kezét, úgyhogy ezt is ellenőrizzük. 284. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 285 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem. Ellenőrizzük a 285-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 286 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk ugyanazzal a többséggel. Most két módosítóról együtt szavazunk, 287-96 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 287 és 96-os módosítókról. A szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 288 mellette, nem, 28 javítja magát az elnök úr, elutasítottuk, 288 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 280, 290 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 291 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 és 31 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás, hát ezt nem tudom, 32. 32, ellenőrizzük, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik néhány módosító együtt, 8 darab a 200-tól a 114-ig együtt szavazunk erről a 8 módosítóról, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A következő 6 együtt, 33-tól 36-ig mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. És most ugrunk ismét együttesen szavazunk öt módosítóról, de mindegyik okafogyottá vált, mert a 154-156-ost nem fogadtuk el. Úgyhogy 320-assal kezdődőek okafogyottá váltak, 329-esre. 329-esre ugrunk a következő lap alján mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 331 mellette ellene. Na, ellenőrizzük. A 331-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgyhogy jó volt, hogy ellenőriztük. Mm, akkor ugrunk megint. 7 módosító indítványra együtt, 3.55-tel kezdődően, ezek mind oka fogyottá váltak, mert a 154, 156, 177-et nem fogadtuk el, úgyhogy a következő, amiről szavazunk, az a 362-es, 362 mellette ellene tartózkodása ellenőrizzük. Ellenézést. 362. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 364 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 370 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 370 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás, 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43, 44 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt a kettőt, 43-44-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 47 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 48 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 48 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 50 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk 51, 52, 53 fogyott, Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 61 és 62 okafogyott. 60 mellette. Mégiscsak kell szavaznunk valamiről. six. It, it, it is enough that, that, yeah. that five, yeah? Yeah. yeah. Okay. So that's it. Jó, akkor azt a tanácsot kaptam, hogy a 61-esről és a 62-esről is szavazzunk, mégiscsak. 61-ről szavazunk. which a jelentéstevő is szólhatna pár szót. 61, erről szavazunk, ha jól tudom, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 62, okafogyott, 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 oka fogyott, 60 ugyanúgy, mint az előző alkalom, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 72 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, 673 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 74 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 74-est. Oh. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 76 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 78 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 70. 80 mellette. Ellene. Tartózkodás. Hmm. 80 ellenőrizzük. A 80-ast. Oh. Our, our SND. Az SND-sek nem szavaztak egyáltalán. Lezárom a szavazást a 80-asról. Igen, hát emelgetni kéne a kezeket, kérem, tegyék meg. 82 mellette. Ellene. Tartózkodásra elutasítva. 84 Óka fogyott, a következők is. Nyolcas, 86-os, 87-es együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 4 módosító, 9-től 91-ig, együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, nem ellenőrizzük. 989, 90, 91, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk százas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 118-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 124 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ügyrendi kérdésben kér szólt a jelentéstevő a záró szavazás előtt. Dalunde úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, az árnyok eladók nevében azt kérném, hogy kaphassunk egy-két percet a frakciók, kaphassanak egy-két percet, hogy maguk között meg tudják beszélni az eddigi eredményeket, hiszen ez egy rendkívül komplex szavazás volt. Elnök, köszönöm, akkor két perces szünetet rendelek el. Kettő perc. A záró szavazás előtt a szokás szerint hogyha bármelyik frakció ezt javasolja, akkor ezt meg kell adni. I'm sorry, because I had... Elnézést kérek. Kellett rendelnem egy kávét magamnak, hát sajnálom. Mindannyiuk számára, ha jól értem, kéne egy? Jó. Megpróbálom elintézni legközelebb a következő szünetben. Záró szavazás következik. Záró szavazás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Záró szavazás, megnyitom, név szerint szavazunk. Jakob Dalunde jelentéséről lezárom, lezárom a szavazást, és el, elutasítottuk. Ó, ó. Köszönöm, kedves barátaim! A következő jelentésre térünk át. Rebecca Harms a jelentéstevő. Kedves barátaink, nincs sok időnk. 12.30-kor ugyanis a tolmácsok befejezik a munkát, valami nyilatkozatot akarnak tenni. Készen állunk, hogy a tolmácsok a nyilatkozatukat beolvassák. A mai napon tiltakozásunk 36. napjához érkeztünk, tiltakozunk a parlament vezetősége által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépés nem biztosítunk. Megértésüket köszönjük szépen! It means uh, we will finish at 12.30. Ez azt jelenti, hogy 12.30-kor be kell, hogy fejezzük a munkát. Nincs is sok időnk, és még mindig rengeteg szavazással előttünk. Nem is tudom, hogy fogunk megbirkózni vele. Köszönöm az együttműködést, megköszönöm a segítségüket. Következik Rebecca Harms asszony jelentése Európai Atomenergia Közösségnek Horizont 2020 kutatási és innovációs programja 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1.30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132 és 133 mellette. Against. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőriztük ezt a két módosítót. Az egyiket ugye visszavonták, tehát két módosítóról szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk mind a kettőt. 137 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 135 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom. I close the vote. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mell és egyben szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21 141 ellette ellene tartózkodás 2243, ezt elutasítottuk, 2243 mellette ellene tartózkodás utasítottuk, 143 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a 143-asról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal, 142 mellette ellene tartózkodás utasítottuk, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 140 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a 146-osról a szavazást. I close the vote. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Most két részben szavazunk a 147-esről az első rész mellett kíván, Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 147-es második részét, megnyitom. And I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette, ellene ellenőrizzük a 150-est. Lezárom. Elfogadtuk 151 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 153 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 157 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 156 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 155 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. 155-ös. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 26 és 158 egyben mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítva. 161 mellette. Ellene. Tartózkodásra utasítva. 159 mellette ellene tartózkodás utasítva 160 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 160-ast. May ask you. Ha kérhetem, lezárom. Elutasítottuk. Nagy többséggel világosan. 162 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 164 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 165 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 165-öst. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 166 mellette, ellene tartózkodásra elutasítottuk, 29 mellette ellene Tartózkodásra elutasítottuk, 167 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt sem látom pontosan. A 167-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 168 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 173 mellette ellene Nem látom, ellenőrizzük, mondja az elnök. 173-as. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 174 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 30 és 175 egyben mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 176 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 31 és 177 egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 és 178 egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 179 mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, 182 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elnézést kérek. Uh. Tehát a 182-esről volt szó, lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Akkor a 34-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 35 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 184 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 185 mellette ellene, hát nem látom, ellenőrizzük. Uh, one uh, uh A 185-ösről, tehát lezártam a szavazást, elutasítottuk 186 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 188 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 38, 189 ben mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 190 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor a 39 esre megyünk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41, 194 egyben mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42 195 egyben, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 49, 199 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük. 49, 199. I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 200 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, kettő, ha jól értem, jól látom, 52 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 53 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, 202 mellette ellene tartózkodás, hát ezt nem látom, ellenőrizzük a 202-est. I close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. Nagyon épp, hogy csak. 203 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-204 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 206 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 207 mellette ellene. Hát ezt nem látom. 207-est ellenőrizzük. And close the vote. Lezárom, elfogadtuk, 207 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58.209 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59.210 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-2-11. Nagyon jó kis csapat, Rebecca Harms és Tamburano kolléga, mert tehát a 61-es és 211 mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2.12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66 és 67 egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-69 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70 mellette ellene ellenőrizzük a 70-est. Lezárom a szavazást. és hát elutasítottuk, 71 mellette, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodásra elutasítottuk, második rész mellette, egy pillanat, várjanak, mondja az elnök. A második rész okafogyott, mert ugye egy korábbi szavazást nem fogadtunk el, egy korábbi módosítót, a 72 is fogyott, tehát a 73-asnál vagyunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellette, 76-os mellette, ellene, ellenőrizzük a 76-ost mondja az elnök, és le is zárom a szavazást. elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás. A 74-esnél tartunk, kérem, hogy szavazzanak a 74-esre, megnyitottam, és le is zárom. Ezt elutasítottuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 79-es, nem világos az eredmény. Lezárom. Elutasítva. 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 83 mellette ellene. Nem látom, ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom. And I close the vote. Rejected. Elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette egy pillanat, mondja az elnök. Igen, a 87-esről a 89-esre kell ugranunk, az 88 oka fogyott, tehát 89 mellette, el, 89 kollégák mellette, ellene. Ó, elnézést, ez sem jó. A 88-as után, 87-es után a 91-esre kell ugrani. 89. Mégiscsak a 89-es? Uh, uh, I asked you about 89. Unuluják, well, should vote. 89. A 89-esről mégiscsak szavaznunk kell, egyetértenek? Is withdrawn? Visszavonták? Hát erről nem tudtunk. Jó, a 89-est akkor visszavonták. Módi asszony és Balcsitis kolléga Visszavonták a módosítójukat? Jó, akkor erről nem szavazunk. Akkor a 90-es következik, ugye? Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 90. We check 90. I close the vote. Lezárom. Elutasítva 91-92-1-ben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95 mellette Ellenőrzést kérnek a 94-esre? Jó, akkor először ellenőrizzük a 94-est, megnyitom a szavazást. And I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 95 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mell- és a 97-es egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, tehát a 8-asra ugrunk 802 egyben, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 903 egyben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene Hát ezt nem tudom. A 106-ost ellenőrizzük elektronikusan. Electronic vote. I close the vote. Lezárom. És elfogadtuk. 107 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 10 egyben mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene. Ellenőrizzük a 117-est. And I close the vote. Hmm. Quite, quite visibly. Hát elég jól láthatóan elfogadtuk, 118-as mellette, ellene tartózkodásra elutasítva 119. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tart tartózkodásra utasítva, 120 mellette ellene. Ellenőrizzük a 120-ast. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 121 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk most, 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 14 és 125 egyben mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15 és 126 egyben mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 127 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 127-est. 127. 7. And I close the vote. Lezárom. Elutasítottuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és jön a végszavazás az így módosított szövegtervezetről. Népszerint szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. And roll call vote, and I close. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónknak, Harms asszonynak a jelentéséhez nem volt könnyű feladata, és szeretne mondani valamit. Igen, igen jelzi, te mindig nagyon udvarias vagy, de ez gyakorlatilag egy nukleáris katasztrófa, amit te itt megszerveztél nekem, de mindegy. Majd ellenőrzöm. I, I am the organizer. Én vagyok a szervezője ennek? Húha, jól értettem? Hát mit tehettem én ezzel kapcsolatban? a többség szépen óvatosan döntött, átgondoltan. Ez számomra katasztrofális, de hát majd meglátjuk, hogy a nukleáris területen milyen fejlemények lesznek. Köszönöm szépen. Uh, well, as usual, into... Hát uh, szokás szerint az Európai Unióban nagyon sok mindenben nem értünk együtt egymással, de mindenképpen a demokráciának kell győznie és azt hiszem, hogy Rebeka ebben az esetben ne haragudj, de a demokrácia szólt, és a demokráciát kell mindenképpen megvédenünk, ezt te is tudod. Jó, akkor menjünk tovább. Gispek Krasnodemski úr ö, ö, vélemény tervezetéről van szó. Első kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le 24-est. And I close vote. Megnyitom a szavazást, lesz, lezárom. Egy négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, végszavazás, név szerint szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást túlnyomó többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, az árnyék előadóknak, köszönöm ezt a nagyon rövid jelentést, és akkor a következő jelentés következik, Jens Geyer jelentése, a költségvetési sorok az Európai Unió általános költségvetése 2019-re, az összes szekció nagyon fontos, jelentés, és meg kell próbálnunk mindenképp 12.30 előtt befejezni. 210 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 2.11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 2.12 egy, mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük le 2.12 elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva, világos. Elnézést kérek, ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 213 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egy, 214-essel együtt egyébként, mert azonosak. 8-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 215 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 216 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 218 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 219 és 220-as mell egy, egy, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 221 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 201 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 223-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 208 mellette ellene tartózkodás elfogadva, aztán blogban szavazunk a 75-östől a 83-asig 8 módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 224 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 86 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 225 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 226 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Három módosító azonos, 138, 9 és 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 227 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő három blogban mellette ellene tartózkodás elfogadva. 228 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 229 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk szerintem, de ezt ellenőrizzük le. 229-es módosító. Lezárom az avazást. Elutasítottuk, oké. Okay. 183 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 230 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100, 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 193 e, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor még egy blokkszavazás lesz, az első számú blokkszavazás következik, amit ide tartozik. Körülbelül 10 módosító, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a kettes számú blokk szavazás, sokkal több, mint az előző, tíz oldal gyakorlatilag mellette, ellene tartózkodás elfogadva. And now we go most következik a 234-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 236 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 237 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 238 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 239 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 240 a szóbeli módosítóval, Élerú szóbeli módosítójával mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 241 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 242 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 243 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 244. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 245. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. A szocialisták egyáltalán nem szavaznak. Zolinyó úr és Zanunátó úr néhány perccel előbb még szavazott, de most mintha befejezték volna. Tehát a bal oldalamon egyáltalán nem történik szavazás. Kolumbácse úr önre is vonatkozik. Ez nem szavaz? 245. Elektronikusan ellenőrizzük a 245-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 246 mellette, ellene, Talál. tartózkodás elutasítva, köszönöm. 247 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 248 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 251 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 252 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 253 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 254 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 255 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 256 mellette, ellene, ellene, elutasítottuk, 257 mellette, 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 259 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 260 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 261 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 262 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 263 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 264 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 265 mell- 264-et elfogadtuk, 265 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 267 és a csak a 267-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 268 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 270 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 271 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 272 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 273 mellette, ellene, találkozás elfogadva, 274 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Kiváló, nagyon jó, mert egy nagyon fontos szavazást le tudtuk így zárni a következő évi költségvetést témáját. A következő jelentése előadója Sofia Szákoraffa, közös rendelkezések különböző EU-s alapokról, a strukturális reformok támogatása érdekében. Első szavazás, első módosító, nagyon fontos név szerinti szavazást tartunk, ami arról szól, hogy a bizottság javaslatát elutasítjuk-e. Ez az első nagyon fontos szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk tehát a bizottság javaslatát, ez volt egy záró szavazás, más szavazást ebben az ügyben nem tartunk. Akkor most az két utolsó szavazás következik. Um, our rapporteur, uh, Liv Viering, Health Technology Assessment. Egészségügyi technológiák uh, értékeléséről szóló. 54-es. Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le az 54-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen, 55 mellette. Ellene. tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 65 mellette, ellene ellenőrizzük le 65-ös módosítót. 65. Lezárom a szavazást elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene Ellenőrizzük le. 12-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 83 mellette, A 14-es kompromisszumot le kell ellenőrizzük, rendben van. 14-es kompromisszum, elektronikus ellenőrzés. Jó ötlet, igen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy több, nem nagy többséggel, de rendben volt. 83 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük le 83-as nem, nem, elnézést, mondja az elnök, 84-es, 84-es módosító elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 91 mellette, e, nem, 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 92 mellette, ellene, elutasítottuk, 93. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 97 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 101 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 102 mellette Ellene. Ellenőrizzük le a 102-ös módosítót elektronikusan. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 103 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 106 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 109 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 111-es módosítót elektronikusan. Lezárom a szavazást. 112, elutasítottuk 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette, ellene. Nézzük meg a 115-öset leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellenet tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 121 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 122 mellette ellene Ezt ellenőrizzük le. 122-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 123 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 124 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük le, 124-es módosító. Lezárom a szavazást. 125 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24A mellette, 24A kompromisszum, 24A kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es kompromisszum, mellette, ellene. Ezt is elektronikusan ellenőrizzük le, jó? 24-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 131-es. 131 mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 131-est, jó? Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 132 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 132 egy közbeszólás elnézést, elnök úr, le kellene állnunk, hogyha tiszteletben akarjuk tartani a tolmácsok jogait, hogyha nekik abba kell hagyni a munkájukat, akkor mi se dolgozhatunk tovább. Ez demokrácia kérdése és a jogok védelmének kérdése, hogyha 12.30 után folytatjuk a munkát, akkor nagyon rossz példát mutatunk a társadalomnak. Én nem maradok. Én elmegyek. Uh, uh, uh, I understand that elnök, még mindig 12-29 van, és nem 12-30, elnézést kérek, asszonyom. Még egy perc múlva, vagy két perc múlva már leállhatunk, de nem most. Ez az egész egy percünkbe került, mondja az elnök. Elnézést kérek. Okay. Okay, dear French. Okay. Okay, dear French. Slightly too early you started this discussion, because we could finish at least this page. Sorry, madam. Túl korán kezdték egy picit ezt a bejelenteni valót, mert tudtuk volna fejezni ezt a szavazást. Én nagyon komolyan mondom, megvitathattuk volna még az állampolgári jogok, szakszervezetek kérdését is. Ez nagyon fontos számunkra. Tehát itt az ideje, hogy a tolmácsok befejezzék a munkájukat, ezt tudjuk mindannyian. Hát a tolmácsok a tiltakozásuk 36. napjához érkeztek. Tiltakoznak amiatt, hogy a parlament vezetősége egyoldalúan kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülményeket vezetett be, és sajnálattal tájékoztatják a hallgatóikat, hogy emiatt túllépést nem biztosítanak, megértésüket, megértésüket pedig köszönik. És így lemarad az ülés vége, lezárjuk az ülést, mert tolmácsolás nélkül nem tudunk tovább szavazni. If there's, an agreement, we can continue. If there's an agreement, we... Mr. Karish. Dear friends, dear friends, please, I will explain you very calmly, because now I will explain you everything without interpretation. You should take it into account